remélem, hogy segítenek, hogy megtartsam az ígéretemet. Köszönöm szépen, és 2012-ben ezen az akciónapon mindannyian találkozni fogunk, remélem. Przechodzimy do głosowania. Köszönöm szépen. Akkor folytatjuk a szavazással. A napi rend megfelelő pontja szerint elsőként Zver úr jelentéséről szavazzunk, a Youth on the Move, Európa Öktes és Képzési Rendszerek Javításának kerete című jelentés. Ki van mellette? ellene tartózkodók elfogadtuk a jelentést. Szavaznunk kell Hannibal asszony jelentésére, korai oktatás az Európai Unióban, erről is szavazunk most, egyszerűs eljárás alapján megnyitom a szavazást. Zamekam głosowanie. mindenki leadta, akkor lezárom a szavazást. jó, nagy többséggel jóváhagytuk, gratulálok mind a két jelentéstevőnek jelentéseikhez. A következőkben öt állásfoglás indítványról szavazunk. Először a EU és Maur Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodás megújításáról. Nincs módosító, ezért egyszerre szavazunk mellettük, mellette ellene tartózkodók jóvá hagytuk. Gratulója. Gratulálok a jelentéstevőnek. Következőben két állásfoglalási intványról szavazzunk. Ez egyelő hozzáférés, a, illetve a közbeszerzésre vonatkozó módosítások. Négy frakció támogatta ezeket. Első módosító mellette ellene tartózkodók jóvá hagytuk. Nézzük meg géppel, elektronikus ellen tart, ellenőrző szavazást tartunk, megnyitom az egyes módosítóra. Mindenki voksolt, akkor lezárom. Elnézést elvetettük. Kettes módosító mellette. Mellette kiszavaz, kettes mellett. Ellene. Tartózkodók, jóvá hagytuk. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodók, jóvá hagytuk. Négyes mellette. Ellene tartózkodók, jóvá hagytuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók, jóvá hagytuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodók, jóvá hagytuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodók, jóvá hagytuk. A teljes állásfoglalás szöveget szavazzuk most mellette, ellene tartózkodó. Jóvá hagytuk. Przechodzimy do głosowania nad siedmioma... Menjünk tovább. Hét állásfoglalás tervezet az európai válság, halászati ágazat válsága tárgyában, a növekvő olajárak fényében, címmel közös öt párt ö, frakció közös indítványa, kettes módosítót név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Kérem mindenki adja le, a szavazatát lezárom. A szavazást. Elvedettük. Egyes módosító mellette. Kto jest przeciw? Ellene. Géppel nézzük meg, megnyitom a elektronikus szavazást erre a módosítóra. Kérem mindenki adja le, lezárom a szavazást. Cana! Elvetettük. Hármas, név szerinti szavazásra bocsájtom, megnyitom a szavazást. A Kérem adják le a szavazatokat. Lezárom. Jóvá hagytuk. Négyes pont mellette. Ellene. Géppel nézzük meg. Megnyitom a szavazást, elektronikus ellenőrző szavazást. Csipsisztik Koszováryi? Kérem mindenki hagyja le a voksát, le, lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodók elvetettük. Hármas módosító név szerinti szavazást tárgya, megnyitom a szavazást. Czy wszyscy Kérem mindenki adja le a szavazatát, lezárom. Elvetettük. Négyes módosító. Név szerinti szavazás, megnyitom. Czy wszyscy Kérem mindenki voksoljon, lezárom a szavazást. Adjutana. Elvetettük. Ötös módosító ki van mellette. Ellene tartózkodók elvetettük. A teljes állásfogás tervezetet név szerinti szavazásra bocsájtom, megnyitom a szavazást. Kérem mindenki adja le. Lezárom. Jóvá hagytuk. Przechodzimy do rozpatrzenia projektu rezolucji sześciu grup. Tovább léphetünk e, a következő állásfoglalás tervezetre a kis vállalkozás intézkedés csomaggal kapcsolatosan. 9-es pont, e, részenkénti szavazás, első része ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második része mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es pont, bekezdés, három részben szavazzunk, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 29-es bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9. módosító mellette, szóbeli módosító Cavele asszony részéről Szeretne módosítót benyújtani szóban? Szávele asszony, köszönöm, elnök úr. Egy kompromisszumot alakítottunk ki tegnap, kölcsönös megállapodás alapján a következőképpen tudomásul veszi, hogy minden tagállamban növekszik az illegális kereskedelem a hamisított termékeknél és kalózkodott termékeknél, amely rontja az európai kis- és középvállalkozások versenyképességét. A szerzők ebben megegyeztek, köszönöm. Van-e ellenvetés? Kérem, hogy jelentkezzen, akinek van ellenvetése, nincsen ellenvetés, én legalábbis nem látok ilyet, úgyhogy szavazunk a módosítóról, a 9. módosítóról, a szóbeli felolvasás alapján mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egész határozatot ról szavazunk, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk az állásfoglalást, és nézzük Merkiesz asszony jelentését. Egyébként gratulálok az előző jelentés szerzőinek. A Merkiesz jelentés címe az Innovatív Unió Európa átalakítása válság utáni világnak megfelelően. Tikau asszony szót kért, igen. Igen, arra kérem a kollégákat, hogy szavazzanak az egyes módosító mellett, mert eh, arról szól ez, hogy több eh, forrás legyen innovációs politikára, de töröltük azt a megfogalmazást, hogy a kapból származanak ezek az alapok. Elnézést, asszonyom, mondja az elnök. Nem eh, most van a vita ideje úgyhogy tovább is lépünk a szavazásra. Innovációs euró, Európa átalakítása a válság utáni világnak megfelelően, egyes módosító mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Ha igen, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 128-as bekezdés két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Szavazunk az a jelentés tervezetről a módosításokkal együtt elektronikusan ellenőrizzük a második részét a 128-asnak. Még egyszer, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig szavazzunk tehát a jelentés egészéről a módosításokkal együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva. Gratulálok az előadónak. Most pedig egy állásfoglalási indítvány következik a Foglalkoztatási Szakbizottság részéről a háztartási alkalmazatokra szóló ajánlással kiegészített ILO egyezmény. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Harmadik módosító mellette. Ellene tartózkodás nem, elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadva. A hármas módosítót elfogadtuk, tehát az egész határozatról, állásfoglalásról szavazzunk, megnyitom a szavazást, név szerinti szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az állásfoglalást. A következő témánk szintén szintén állásfoglalási indítványok az Agribizottságtól. Antibiotikum rezisztencia a téma. Szavazunk, nem voltak módosítók, úgyhogy az állás, a 21-es pontról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az R preambulum bekezdésről szavazunk most. Nem, először a 21-est ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most érkeztünk az R preambulum bekezdéshez, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az állásfoglalás tervezetről szavazunk mellette, ellene tartózkodás, az állásfoglalást elfogadtuk. Következik a sárke jelentés az EU külső fellépéseinek kulturális dimenziói témakörében. Nem voltak módosítók. A kilencedik bekezdésről népszerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15. bekezdés mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 21-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 25. bekezdés mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 29-es bekezdés név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva, 31. bekezdés, részenkénti szavazás első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 38. bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom az a szavazást. 38. bekezdés elfogadva. 50. bekezdés részenként szavazunk két részben. És mind a kettőről név szerint szavazunk. Első részre megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, ebben az esetben lezárom a szavazást. Elfogadva. Népszerinti szavazás az állásfoglalás tervezetről, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok, Sárkászony. A következő témánk, amiről szavazunk, Sánchez Schmidt asszony jelentése a kulturális és kreatív iparágok potenciájának felszabadításáról. Nem voltak módosító indítványok, szavazunk a 30-as bekezdésről, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as bekezdés két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene Elektronikusan ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Most az állásfoglalásról szavazunk az egészről, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Gratulálok az előadó asszonynak, Sánchez Schmidt asszonynak. Az utolsó szavazásunk a mai napon egy állásfoglalási indítvány Szarajevó, mint Európa kulturális fővárosa 2014-ben. Nem nyújtottak be módosító indítványokat, úgyhogy szavazunk az állásfoglalásról mellette ellene tartózkodás elfogadva. A szabánya. Köszönöm szépen, ezzel lezárom a szavazást. Okay.